a terrorizmus áldozatainak védelme tárgyában. Először az Európai Bizottság képviselője Esbeta Biancoszka asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A párizsi támadások ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a terrorizmus radikalizáló és a radikális veszély fenyeget bennünket. Az elmúlt évtizedekben több tagállam volt áldozata ilyen radikális támadásoknak, nem sorolom fel őket. Emlékszünk Spanyolország, Észország, Nagy-Britannia, Hollandia, Görögország, Svédország, Németország, Olaszország, Norvégia, Bulgária, Belgium, Dánia. A vonatkozó irányelv, amely tav- múlt hónapban lépett életben az irány a tagállamokban, egy átfogó, általános eszköz, ami az áldozatok jogait védi EU szinten. Kötelező ö, jogokat határoz meg, a védelemre, az áldozatok számára olyan támogatást is, amely az egyéni igényeket figyelembe véve valósul, meg minden egyes áldozat egyéni igényeit felmérve. Ugyanakkor nem fogalmaz meg olyan konkrét intézkedéseket, amelyek a terrorizmus áldozatait segítenék. A terroristák áldozatai olyan személyek, akik megsérültek, traumatizálódtak vagy meghaltak a támadások következményeként. Az ilyen támadások áldozatai sajátságos védelmet, támogatást kell, hogy kapjanak konkrét sajátságos igényeiknek megfelelően, amelyek sajátságos bűncselekményből adódnak. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy konkrét rendelkezéseket vezet be a terrorizmus áldozatainak védelme érdekében, a terrorizmus elleni harc irányelvében, meg kereteiben, amely december másodikán kerül A fő cél az, hogy a terrorista szóval bűncselekményeket bűncselekményként kezeljék a tagállamok, az utazás és képzést is, a terrorista célú utazás és képzés, valamint finanszírozás kérdéseit is bűncselekményként kezeljék, miközben nem feledkezzenek meg az áldozatok jogairól sem. Így precízebben tudunk, pontosabban tudunk választ adni az áldozatok sajátságos igényére, konkrétabban a javasolt irányelv megköveteli a tagállamoktól azt, hogy a terrorizmus áldozatai azonnali ö, szakértői, speciális szolgáltatásokat kapjanak, fizikai és pszichoszociális kezelést kapjanak. Ez a támogatás rendelkezésekkel álljon addig, amíg szükséges. A terrorista támadások gyakran káoszhoz és dezinformációhoz vezetnek. A megbízható információ nyújtása a terrorizmus áldozatainak és és áldozatairól, ezért létfontosságú. A javasolt irányelve azt javasolja, hogy a támogatási szolgáltatások ilyen megbízható információt is szolgáltassanak az érintetteknek. Ezen irányelv szerint az illetékes nemzeti hatóságok kötelezően szorosan együtt kell működjenek, az biztosítandó, hogy a terrorizmus minden áldozata megfelelő tájékoztást kapjon, és megfelelő véd, támogatást, független attól, hogy az EU mely pontján élnek a védelemre, támogatásra és asszisztenciára vonatkozó szabályok egyfajta gyógyulási folyamatot irányoznak elő az áldozat és családja számára, és így az egész társadalom gyógyulását segítik elő. Ez a radikalizáció, tudatosítás hálózat fontos része is, amely 3000 szakembert kapcsol össze Európa szerte, az a kiválósági központ, ami ez év október 1-től állt fel, 21 millió euróval számolhat majd, és képezhet, valamint helyzetbe hozhat szakértőket helyben. Ezek a gyakorlati szakértők különféle szakmai háttérrel bírnak, helyi önkormányzatok, rendőrségi, börtöntisztviselők, tanárok, civil szervezetek, biztonsági szolgálatok dolgozói, tisztviselői, és maguk a változatokat képviselő szervezetek is részei ennek a körnek. A terrorizmus áldozatai megérdemlik szolidaritásunkat és támogatásunkat. Ugyanakkor nagyon fontos szerepet játszhatnak a radikalizáció csillapításában, hiszen az ő tanúságtételeik nagyon fontos elemé lehetnek a prevenciós munkának. Így a terrorizmus áldozatainak megemlékezésre szolgáló külön munkacsoport került felállításra. Létfontosságú lesz az abban is, hogy március 11-én a 2016-ban megemlékeznek az egyéves eh, évfordulóról. A madridi bombatámadások óta megünnepeljük a terrorizmus áldozatainak emléknapját március 11-én, és ez tovább folyik, folyik majd e hálózat segítségével is. Ezen, ez az alkalom alkalmat jut arra, hogy megint megemlékezzünk a, az áldozatokról és azoktól, akik tovább szenvednek a terrorizmustól. Ezen túl ennek révén meghallgattatik az áldozatok hangja, a társadalom jobban odafigyel rájuk, és különösen jobban el tudjuk érni a radikalizálódó fiatalokat. Így az áldozatok ö, halála nem lesz hiába, hiszen a szélsőséges talán kétszer meggondolják ezen tanúságtételek halatán, hogy ismét hogy elkövessenek ilyen bűncselekményeket. Ezek olyan ellennarratívák és olyan kampányok, amelyek nagyon hasznosak lehetnek, és akár börtönökben is lehet terjeszteni ezeket a narratívákat, történeteket, amelyek erős, pozitív hatásai lehetnek az egyénekre, akiket fenyeget a radikalizáció, vagy már ki is vannak téve annak. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. A frakciók vezérszónokai következnek a néppárt részéről. Jimenez Beszeril Barrio asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Rendkívül nehéz elfogadni azt, hogy bárki áldozattá váljon. El, kell fog, el kellett fogadnom akkor, amikor az ETA terror szervezet a testvéremet és a feleségét megölték. Az áldozatok jogai nagyon fontosak. Nem számít, hogy az úgynevezett iszlám állam áldozatairól vagy más szeparatista csoportok áldozatairól van szó. Nincs olyan szervezet, ami megérdemelné azt, hogy öm, ártatlan emberek vérét kionthassa. Demokratikus államok, amikor terrorfenyegetés éri őket, akkor reagálnak. A spanyol jogszabályok nem csak az anyagi, hanem a pszichoszociális károkra is kitérnek. Támogatást kell tehát nyújtanunk az áldozatoknak. Rendkívül fontos éppen ezért, hogy egy Európai Uniós jogszabály is legyen, ami megvédi az áldozatokat. Az áldozatoknak az igazságszolgáltatáshoz, az igazsághoz, az emlékezéshez és a méltósághoz is joga van. Az emlékezés nagyon fontos azért, hogy senki ne változtassa hősökké a terroristákat. A néppárt az egyetlen olyan frakció, amely ismét és ismét azt javasolja, hogy legyen állásfoglalás a terrorizmus áldozatairól. Ezt folyamatosan elutasítják a többi frakciók az elnökök értekezletében. Ezen állásfoglalással megpróbálunk egy első lépést tenni a terrorizmus áldozatainak megvédésére megérdemelnek egy irányelvet, amit a parlament, a bizottság és a tanács is támogat? Ne krokodilkönnyeket ejtsünk, hanem tényeket csodakoztassunk fel. Hatékony lépéseket hozzunk az áldozatok érdekében. Biztos asszony, mikor lesz ilyen irányelvünk? Köszönöm. Köszönöm szépen. Elfogad kékátyás kérdést Szanyútól? I can repeat

times for your answer. Megkapja a válaszadásra lehetőséget. Sí, nosotros estamos aquí hablando. Nos, a terrorizmus áldozatairól beszélünk, nem a háború áldozatairól. De természetesen, ami engem illet, bármilyen áldozat ugyanolyan támogatásban kell, hogy részesüljön. Kivétel nélkül bármilyen áldozat. Thank you. Next blue card for you. Még egy kékkártyás kérdés ennek. Elfogad Bogovics úrtól egy kékkártyás kérdést? No. Nem? Yes? Igen? Bogovics. Yes or no? Igen vagy nem? It's misunderstanding, I think. Um, Úgy látom, félreértjük egymást. Well, on behalf of the group. Szocialista frakció nevében Katrina Kinicsi képviselő kapja meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A támadások fölhívták a figyelmet arra az igényre, ami nem egy új igény, de ma rendkívül sürgős. Valójában nem csak a terrortámadások elkövetőjére és potenciális elkövetőjére kell, hogy koncentráljunk, illetve a megelőzésre, hanem az áldozatokra is, akik lehetnek közvetlen és közvetett áldozatok is. 2009-ben a Stokholmi programban is már elfogadtuk azt, hogy javítani kell a jogalkotást ebben a témában, és valós támogatást kell biztosítani a bűncselekmények áldozatainak, és külön kategóriát képezett a terrorizmus áldozatai itt az áldozatok közvetlen családtagjaira is kell, hogy gondoljunk. A 2012-es bűncselekmény áldozataira vonatkozó irányelv is elismeri, hogy a terrorizmus áldozatai esetében a teljes társadalmat érinti ez a kérdés, és ők külön figyelmet igényelnek. És ma még inkább a terrorizmus áldozatainak számítani kell, hogy tudjanak számítani a szolidaritásra, a országos és a nemzetközi támogatásra. A biztos asszony is hangsúlyozta ezt a kérdést, és köszönöm a beszámolóját. De szerintem még valami többre van szükség egy ingyenes orvosi, pszichológiai, szociális és anyagi támogatásra van szükség, de hosszú távra is gondolni kell azokra, akik közvetlenül pszichikai sérülést szenvedtek el a terrortámadások miatt, illetve a családtagjaik számára is. Az igazságszolgáltatás esetén is megfelelő jogi támogatást kell, hogy biztosítsunk számukra, megfelelő kártérítés, kompenzációt. Az is fontos, hogy elismerjük a az áldozatok védelmével foglalkozó szervezetek, szövetségek munkáját. Köszönöm. Grazie, onorevole Kinnicsi. Köszönöm szépen. Képviselő asszony, most az ECR frakció nevében Timothy Kör kap, kap szót. Elnök úr, biztos asszony, a veszteségek, a harag, az atrocitások miatt, amit a terroristák követtek el az elmúlt években, nagyon mélyen érintett bennünket, a lelkiismeretünkbe markolt, nemzetként, egyénként, az Európai Unióként. Kiben bízhatunk? Miben hihetünk? Nem szabad a gyűlö, a kevesebb gyűlölet beszédét meghallgatnunk, hogy mindannyiunk áldozattá váljunk. A sokszínűség Európája vagyunk. Franciaországban és Európában is szomorúság és sok érkezett, de ezután a, az új üzenet érkezett. Az ISIL áldozatai a kohéziót kell, hogy erősítsék. Ismét biztonságban kell, hogy érezzünk magunkat, biztonságot kell teremteni az állampolgárainknak, hogy szabad életet élhessenek. Enélkül, illetve csak ezzel tud az, a félelemtől szabaddá válni az életünk. De nem szabad ehhez megengednünk azt, hogy a mai Európát kialakító erők tovább folytassák a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen az ALDE frakció nevében Pagazatul Uda Ruiz asszony convencionales no suelen buscar en general publicidad de sus crímenes. A hagyományos terrortámadások esetén nem reklámot keresnek a bűncselekmény elkövetése során, hanem a hagyományos bűncselekmények esetében próbálnak megbújni és eltitkolni az az esetet. Viszont a terrortámadások esetében ez pont ellenkezőleg működik. Sokszor egy gyerekeket, időseket támogatnak, kínoznak, csonkítják őket, meggyilkolják őket. Az a de számukra fontos a propaganda hatás amikor azért ölnek meg néhány embert, hogy mindenki terrorizáljanak, és gyengítsék az egyes országokat. A dzsihadista terrorizmus próbálja gyengíteni a mi demokratikus értékeinket. Ezeket a, a gyilkosok maguk hősöknek tekintik magukat, és magukat tekintik áldozatoknak. Mi is történik? Az áldozatokat megalázák, az a kár, amit okoz a terrorizmus, az kettős emberi természetű, hiszen az áldozatokat érinti, a közvetlen és közvetett áldozatokat, ugyanakkor politikai kárt is okoznak. A demokratikus értékeket támadják, a szabadságjogokat támadják. Ezért nagyon fontos, hogy határozottan fellépjünk a terrorizmus ellen. Retorikára nincs szükség. Nem fogadhatjuk el a büntetlenséget, amikor gyerekeket, nőket ölnek meg. Amikor nőket és gyerekeket ölnek meg a terroristák, akkor soha nem fogadható el a büntetlenség. A hazámban vannak olyan helyek, ahol a terrorista gyilkosok büszkék arra, hogy ők gyilkoltak. Ezt nem torálhatjuk se szociális, társadalmi szinten, sem jogi szinten minden egyes újabb támadás a mi értékeinket támadja. Nem fogadhatjuk ezt el. Többféle áldozat van Spanyolországban, terrorizmus áldozata. A, mindent megpróbál tenni a parlament is azért, hogy felhívjuk a figyelmet az áldozatok védelmére, és nagyon hasznos lesz egy ilyen jellegű irányelv. A GUE frakció nevében Anderson képviselője szó másfél percben. A terrorista támadások fényében, amelyet a világra szabadítottak az elmúlt egy évben, másfél évben, minden áldozattal együtt érzek és családjaikkal. A Daesh egy frankensteini rém, és a tagállamok meg kell, állítják, meg kell állítsák, ami azt jelenti, hogy meg kell állítani, az európai bankoknak kell abba hagynia, hogy bevételeket szerezzenek az ISIS olajvagyonából, a tagállamok humánusan kell fellépjenek, és az áldozatok igényeit ki kell elégítsék, meg annak a több millió embernek, menekültnek az igényét, és akik a terrortámadások alól menekülnek. A szélsőséges olyan helyeken nő, nőtt nagyra, ahol nyugati hadseregek tették veszélyesebbé a világot beavatkozásokkal. Ettől eszkalálódott a helyzet Szíriában, és a, egy szíriai konfliktus megoldási ö, modellre van szükség. Ha olajat öntünk a tűzre, az nem volt meg semmit. Az írországi konfliktuson is láttuk, konfliktuson láttuk, hogy a brit államgépezet büntetlenül ölhetett embereket Írországban annak idején, és a brit állam ö, emberei büntetlenül léphettek fel, sőt állami támogatású terrorizmus történt, és sokszor ezt nem veszük figyelembe. Irakban, Líbiában, korábban, most meg Szíriában azt kell követeljük, hogy, EU, hogy a parlament ne kettős mércével mérjen, amikor a terrorizmusról beszél. Az emberjogi egyezmény alárása során a brit kormány nem teljesítette az emberi élet védelmére vonatkozó kötelezettségét. Uh, Köszönöm szépen a zöldek nevében. Albrecht képviselő kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Úgy gondolom, mindannyiunkat megrázott a terrorista támadások, a legfrissebb Párizs támadások látványa és híre, és egyes, egységesek vagyunk mindannyian abban, hogy ez a sok és ez a rémület, ami elterjedt Európában, a e terrorista támadások nyomán, nem csak a nyugati demokráciákban, hanem a világon mindenhol, közelebb kell hozzon bennünket egymáshoz, zárva sorainkat a terrorista támadások ellen, és az a tény, hogy az áldozatok védelme nem csak a már meg elszenvedett terroristatámadások áldozatainak ápolását, védelmét jelenti, hanem a megelőzése a terrorista támadásoknak is cél kell legyen, hogy ne legyenek újabb áldozatok. Az áldozatok érdeke elsősorban az, hogy a tényeket tegyük világossá, amelyekkel rendelkezünk, és ezekre, erre, ez építsük a jövő védelmét, és ne az történjen, hogy egy, egy érzelmi vita egy, és egy túl emocionális válasz szülessen a társadalmak részéről a terrorista támadásokra. Foglalkozni kell a terrorizmus okaival, ha pontosabban megvizsgáljuk a jelenlegi válság közelkeleti okait, az ott folyó háborúkat és polgárháborúkat, amelyeket közösen kell megoldjunk az Európai Unió részéről is, meg azt a tényt is látni kell, hogy a terrorista elkövetők Európában radikalizálódtak, főleg az európai börtönökben folyt le ez a folyamat, és arról kell gondoskodnunk, hogy ennek véget vessünk, vég, megfékezzük ezt a radikalizálódást Európában, és meg kell nézzük a tényeket, mi erősíti a biztonságot. Ezt kell világosá tennünk, jobban kell együttműködjenek az európai hatóságok, jobb információ csere amire szükség van, és nem az, hogy korlátok nélkül megfigyelnek minden állampolgárt, mert ez éppen azon szabadságok ellen hatna, amit meg akarunk védeni a terroristáktól. Köszönöm, Albrecht képviselő. Most az RTD frakció nevében Charles Patton kap szót másfél percben. Minden kormánynak az első kötelessége az állampolgárok megvédése. Gyakran halljuk, hogy a terroristák sosem nyerhetnek, de ez nem igaz a terroristák tudnak győzni akkor, hogyha az általános közvélemény elég nagy százaléka a hosszú távú céljaikkal egyetért. Például az Egyesült Királyságban az IRA terrorizálta és meggyilkolta az állampolgárokat egészen addig, amíg be nem jutott az északír kormányba. Az IRA terrorizmusának a támogatása és a Sinn Féin a politikai szágyának a támogatása nem választható el egymástól. De az iszlám fundamentalisták világkalifátust akarnak létrehozni, ahol a saria érvényes. A muszlimok többsége szereti a békét, és nem erőszakos, ezt el tudom fogadni igazságnak, de a többség nem okoz problémát. Nem ők okozzák a problémát, hanem a kisebbség. És a két csoport ugyanazt a vallást követi, amelynek a tanításait, hogyha szó szerint vesszük, teljes mértékben összeegyeztethetetlenek a demokráciával és a nyugati civilizációval. Óriási a probléma tehát, a fundamentalista ideológiák elleni fellépésben. A múlt hónapban azt mondtam itt, hogy az első lépés, amit meg kell tennünk, az az, hogy egyszer mindenkorra a tömeges bevándorlást az iszlám országokból megállítjuk. Az EU politikája, mely megengedi, hogy több millió migráns beérkezzen iszlám országokból, ez gyakorlatilag orosz rulett az állampolgárok életének a kockáztatása. Köszönöm szépen! a független képviselők nevében kék kártyát. Nem, ügyrendi kérdés. Ügyrendi kérdés, parancsoljon. A 11.02-es számú szabály esetében a kölcsönös tiszteletadás nagyon fontos a házban. Sinfein tagként, aki Észak-Írországot képviselem, több mint 160 ezer ember él ott, akik rám szavaztak, és ezért elképesztőnek tartom azt, hogy valaki olyan kapcsolatot állít fel a Sinn és más szervezetek között, amit ő tett. A mandátumunk alapján szavaztak ránk az emberek, az alapján, hogy elmondtuk nekik, hogy hogyan fogjuk őket képviselni, és arra a manifestóra szavaztak, amit bemutattunk nekik. Ezerek, több mint fél, majdnem fél millió ember az Ír-szigeten a Sinn Féinre szavaz. Ezért azt gondolom, hogy a 11.2-es szabály esetében úgy kell viselkedjenek a képviselők, hogy tölcsönösen tiszteletben tartják egymást, és az előttem szóló nem így viselkedett ma este. Thank you. Um... Köszönöm. Független képviselőként fog megszólalni Fontolész képviselő. Egy perce van. Ma meghallgattuk a biztosasszonyt, aki beszámolt arról, hogy kibővítjük a terrortámadások áldozatainak a védelmét a, meg kell, hogy értsük, milyen fájdalmat élnek át ők és családtagjaik, és tiszteletben kell, hogy tartsuk az áldozatok emlékét. Sajnos most módon az Európai Unióban bizonyos országoknak más a kritériuma a terrortámadások tekintetében. Az áldozatok és a támadók meghatározása, identitása szempontjából, illetve származása szempontjából is eltérések vannak. Úgy gondolom, hogy van, vannak olyan mozgalmak, amelyek ezeket a célokat nem fogadják el, és Jogos Fondulis a fiam és egy barátjának a meggyilkolása például esetén semmilyen támogatás nem biztosítottak az áldozatok családjainak, ami pedig elvárható lenne az európai ezzel kapcsolatos irányelve alapján. Úgy gondolom, hogy akadályok merültek föl, és Szeretném felvetni még egyszer azt, hogy több mint 80 támadás esetén egyetlen letartóztatásra se került sor. Szeretném, hogyha a, a bizottság, ha valóban az áldozatokkal akar fordulni, akkor minden tagállamunkban biztosítania kell ezt az ideológiai háttértől függetlenül. Köszönöm. Köszönöm. Pirotis, Vazenberg, Vrönidi. Rosenberg Vronidi képviselője a szó. Χαίρομαι γιατί όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούμε ότι η οδηγία 20... Örömmel hallom, hogy az összes frakció egyetért abban, hogy a vonatkozó irányelv nem elégséges a terrorizmus áldozatai szempontjából ez nem, nem csak bűncselekmény áldozatai, hanem az emberiség elleni támadás áldozatai sajátságos védelmet kell tehát kapjanak. Be kell látni e sajátságos voltukat, jogaikat tiszteletben kell tartani, és társadalmi, gazdasági, politikai, pszichológiai és jogi támogatást kell kapjanak, hiszen függetlenül attól, hogy hol élnek, mert olyan támadások áldozatai, amelyek a demokrácia egészét érintik és hazámban is vannak, például november 17-i nevű terrorszervezet, jól ismerem tehát ezeket a veszélyeket. Az ideológia, a vallási ideológia alapján álló szervezetek, mint az ISIS, folyamatosan termelik az áldozatokat. Az Európai Unió válasza a terrorizmusra az kell legyen, hogy erősítjük a demokráciát. Több demokrácia kell legyen a válasz, nem kevesebb. Nem szabad pánikba esnünk a terror láttán, hanem éppen, hogy erősítenünk kell demokratikus jogainkat, és ezeket fenn kell tartanunk. Így lehet harcolni a terror ellen leginkább. Juan Fernando López Aguilar. Fernando López Aguilar következik. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. A november 13-i párizsi támadások mindenkit elborzasztottak. De 2006-ban London, Spanyolország 2004-ben hasonló mészárlást élt át. A spanyol társadalmat képviselem itt az Európai Parlamentben. A terrorizmus elleni harc, az ETA elleni harc több évtizedes küzdelem volt. A terrorizmus ellen küzdve biztosítanunk kell azt, hogy egy oldalról a terrorizmus elleni fellépés, más oldalról a, az áldozatok megvédése is megtörténik. Kompenzációt nyújtottunk, és jogi segélyt az áldozatoknak. Szerintem fontos lenne, hogy legyen egy irányelv, ami a 2012-es októberi irányelvet kiegészíteni, és elismerni azt, hogy milyen egészségügyi, pszichológiai támogatásra van szükségük, az áldozatoknak, hogy milyen munkára van szükség ahhoz, hogy ismét a társadalom és a munkaerőpiac részévé tudjának várni. Hogy milyen jogi segítségre van szükségük, mint a terrorizmus áldozatainak. Ezért azt kérem, hogy legyen egy ilyen különös, különleges irányelv, ami biztosítani tudja azt, hogy Európa szerte tudjuk támogatni a terrorizmus áldozatait. Hitem, hogy amikor a terroristák áldozatokat támadnak meg, akkor nem csak azokat az embereket és a családtagjaikat bántják, hanem minket, a demokráciákat próbálják megfélemlíteni. Legyen erősebb a demokrácia és a jogállamiság Európában reakcióként. Elnök, köszönöm szépen! Helga Stevens kap szót. Egy percben. Voorzitter. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy külön figyelmet kérjek a terrorizmus ö, fogyatékos áldozatainak. A tagállamok arról is kell gondolkodjanak, hogy a terrorizmus áldozatok a rendőrséggel és a bírósággal való első kapcsolatfelvételük során is már megfelelő figyelmet kapjanak, támogatást kapjanak, sajátságos igényeinek megfelelően megértve az ő szempontjaikat. Konkrétan azt mondom, hogy például egy ö, ö, halláskárosult személy azonnal megfelelő ö, jeltolmácsot kapjon, csak így tudja érdekeit érvényesíteni, mint áldozat. Ez nagyon fontos. Nagyon sok EU tagállamban nem valósul meg tudnék ezt tudatosítani kell a társadalomban és a megfelelő hivatalokban, intézményekben. Ez a bizottság, a bizottság külön fel kell hívja a figyelmet e az irányelv végrehajtása rendelkezései során. Thank you, well. Uh... Köszönöm. James Nicholson képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony mindenkire kell, hogy gondoljunk, amikor terrortámadások áldozatairól beszélünk Európában és máshol is. Észak-Írországban az én választókörzetemben ez 40 éven keresztül sajnos folyamatosan napi renden volt. Szakértők is foglalkoztak ezekkel a témákkal. Mindenkinek joga van arra, hogy a lehető legjobb támogatást biztosítsuk az ártatlan áldozatoknak és a terrorista támadások túlélőinek. Az áldozatok, a túlélők minden támogatást meg kell, hogy kapjanak. Az én választókörzetemben sok egyén, család, közösség, fizikai és egyéb sérüléseket szenvedett a terrortámadások miatt. Komplex igényeik vannak az áldozatoknak, és hosszú ideig van szükségük erre. Az ártatlan áldozatok és a túlélőknek joga van az igazságszolgáláshoz, joguk van ahhoz, hogy eh, ne eh, legyenek áldozatai a terroristák kösködésének, és meg kell, hogy különböztessük az eh, ártatlan áldozatokat az elkövetőktől. A gyilkosok nem lehetnek áldozatok. Én az áldozatokat támogatom. Köszönöm szépen. A spontán felszólalások következnek. Daes a képviselő. Uh, President, thank you for the... Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólhatok. Üdvözlöm ezt a javaslatot, és Tereza kollégámnak gratulálok a munkájáért, mert rámutatott arra, hogy társadalmunkban mindenhol szükség van az áldozatok védelmére. Felelősségünk, elnök úr, hogy segítsünk az ártatlan áldozatoknak, a terrorizmus áldozatainak a 28 tagállamban egyaránt. A mi országunkban, Írországban illegális, bűnös kampányt folytatott az IRA és más szervezetek több mint 35 éven keresztül meggyilkoltak embereket, megfélemlítettek és bűnös, bűnözővé tettek embereket, bűncselekményeket követtek el, ezzel más állítólagos cselekvéseket, cselekményeket is lepleztek. Felelősek vagyunk tehát hogy támogassuk a sérült áldozatokat, azokat, akik gyászolnak, akik lelki sérüléseket szenvedtek el, különösen olyan országokban, ahol a béke megállapodás és a megbékélés után most átmenet zajlik. Nézzük meg, hogy hat hónap múlva minden tagállam átvette-e ezt a jogszabályt a saját jogalkotásába és mutassunk rá azokra a tagállamokra, amelyek ezt nem teszik meg. Köszönöm szépen. Már nagyon késő van, mondja az elnök, de talán Nikolson úr elfogad egy kék kártyát Jimenez Beszeril asszonytól. James? Yes? Igen, elfogadja? Akkor már mondom is. Elnézést, elnézést, elnök úr. Nem Nikolson úrtól akarok kérdezni, hanem azt szeretném, hogyha ön biztosítaná azt, hogy ebben a vitában, ami az áldozatokról szól, a két nappal ezelőtti áldozatokra is emlékeznénk, a kabuli spanyol nagykövetség áldozataira gondolok, európaiak, a két rendőr is áldozatul esett ennek a támadásnak, úgyhogy megérdemlik, hogy a mai vitában megemlékezzünk róluk. Megértettem, asszonyom. Akkor folytatjuk a spontán felszólásokat, és a kártya felmutatásával csak kártyás kérdés feltételére van lehetőségük. Marias képviselő kapszót. Köszönöm szépen elnök úr. A ter véres terrorista támadások után, melyeket Párizsban Daesh követett el, több száz áldozatot szedve, halottakat és sebesülteket, döntő lépéseket kell tegyünk a terrorizmus elleni harcban, és támogatva az áldozatokat, támogatva őket és családjaikat. És ennek keretében 29 22-es irányelv végrehajtása lehet az első lépés az áldozatok védelmében, azonban ez nem elégséges. Szükség van egy további irányelvre, amely sajátságosan a terrorizmus áldozatainak védelmét szolgálja, különösen a tömeges zsihadista támadások után. Kulcsfontosságú, hogy az irányelv létrejöjjön, ám ahhoz, hogy jobban meg tudjuk védeni az áldozatokat, és általában fel tudjunk lépni jelenség ellen, a terrorizmus ellen ideológiai és politikai válaszokat is kell hoznunk, Törökországgal is szembe kell néznünk, mert nagyon sok arab állam és Törökország is támogatja az ISIS szíriai működését. Békét kell teremteni a közel-keleten. Köszönöm. Madame Izaskun Bilbao Barandika. Izaskun Bilbao Barandika asszonyászó. Köszönöm, A globális terrorfenyegetettség és az elkövetett események, illetve ahány ember áldozatul esett ezeknek a támadásoknak. Ezek alapján mindenképpünk, hogy irányelvvel dolgozzunk ki az áldozatok védelme érdekében, és ezzel is harcoljunk a terrorizmus ellen nem minimális standardra van szükségünk európai szinten, hanem támogatnunk kell, hogy a polgárok hozzáférhessenek ezekhez a programokhoz, a szolgáltatások felhasználói számára könnyű hozzáférést kell biztosítani, a fenntarthatóságot is garantálnunk kell, és ez a helyzet, ez transnacionális. Az áldozatoknak támogatásra van szüksége, de az erős, egész Európai Unióban kell, hogy használhassák a szolgáltatásokat Kötelességünk az is, hogy védjük az áldozatokat, akik véletlenül esnek áldozatul a támadásoknak. A terrortámadás a mi szabadságjogainkat és a mi értékeinket, mi életmódunkat támadják. Köszönöm. Da. Žal se moramo v zadnjem času namesto s pozitivnimi vsebinami, na Köszönöm szépen, elnök úr nagyon sok különböző témáról beszélünk, ahelyett, hogy pozitív dolgokról beszélnénk, a jövőről, a fiatalokról, a foglalkoztatásról, és most a terrorizmusról, a támadásokról és ezek következményeiről kell, hogy beszéljünk, és arról, hogy az áldozatok helyzetét hogyan tudjuk javítani. Persze remélem, hogy az elfogadott intézkedéseink mind hatékonyak lesznek, és a támadások megállításában, megelőzésében is hatékonyak leszünk, de a realitás más. Azok, akik túlélnek, egy terrorista támadást egy életre szenvedni fognak tőle a családjukkal együtt. Ezt meg kell érteni. Ezért kell megtennünk mindent, amit csak tudunk. Először is, hogy megakadályozzunk ilyen a támadásokat, de ha már megtörténnek, akkor lépjünk tovább egyel, és próbáljunk meg annyi segítséget nyújtani, amennyit csak tudunk, az összes szervezetet bevonva, a jogi, pszichológiai segítségnyújtást és előtérbe kell helyeznünk. Köszönöm, mondja az elnök úr. Iván Jakov kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. E, Európa kétségtelenül a tolerancia kontinense. Sajnálatos módon ugyanakkor Európa az a kontinens, ahol terrortámadásokat követnek el ne felejtsük el a Brigate Rosszét Olaszországban, az egyéb támadásokat, a madridi támogatást, a támadást, a londoni, a mostani párizsi támadásokat, mindez Európában következett be. Ezért nagyon fontos, hogy megszülessen ez az irányelv. Biztosítanunk kell szolidaritásunkat a terrorizmus áldozataival szemben. Mindent meg kell, hogy tegyünk európai szinten, nemzeti és regionális szinten is a helyi szinten is az áldozatok érdekében. Támogatnunk kell, segítenünk kell őket. Valahol ők élnek egy városban, egy községben, az ő környezetükben kell biztosítanunk ezt a támogatást. Minden szociális, orvosi és egyéb szolgáltatást biztosítani kell a számukra. Last but not least, Franz... Végül, de nem utolsó sorban, Franz Bogovics kap Eh, Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 20. századot egy sor autoriter rezsim jellemezte. Különböző rendszerek, amelyek nem voltak hajlandóak az összes Európában élő ember jogait elismerni. De most a 21. század már is olyan csoportok nyomait viseli, amelyek a polgári lakosságot támadják meg. Ez más, mint amit korábban ismertünk. Most már tömeges terrorizmus, tömeges támadások következnek be. Ezek a támadások ellentmondanak az összes demokratikus társadalmi normánknak, és nagyon sok áldozattal járnak. Ezért támogatom a javaslatot, amit a bizottság nyújtott be ma. Támogatnunk kell az áldozatokat, és meg kell akadályoznunk a sikeres terrorista támadásokat. Uh, now on behalf the Commission. Köszönöm. Köszönöm a bizottság nevében a biztos asszony szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretnék köszönetet mondani a fontos megjegyzésekért. Jarova biztos asszonynak majd továbbítani fogom, hogy milyen szellemben folyt le ez a vita. Azért néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. A bizottság számára nagyon fontos a harc a terrorizmus és a radikalizáció ellen. Hálás vagyok a parlamentnek, a radikalizáció megelőzése illetve a terror szervezetek által az Európai Unióban toborzott személyekről szóló állásfoglalásért. Nagyon fontos, hogy különböző szinteken is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Fontos az együttműködés a szereplők között helyben, az áldozatok és családtagjai támogatása területén. A bizottság felismeri, hogy egy, eltér a terrorizmus áldozatainak a helyzete az egyéb bűncselekmények áldozatainak a helyzetétől, és éppen ezért javasoltuk az új irányelvet. Említettem a bevezetőmben is, hogy a terrorizmus áldozatai és családtagjai támogatásával foglalkozik az irányelv. A bizottság számít a parlament támogatására, hogy a tekintetben, hogy a terrorizmus elleni harc és az áldozatok védelméről szóló irányelv elfogadása probléma nélkül fog lefolyni, és ezért szeretnék még egyszer köszönetet mondani a hozzájárulásukért. Köszönöm a biztosasszonynak, jó esélyt kívánok a kollégáknak, lezárom ezt a vitát. A napi rend következő pontja kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján a